Hölgyeim és uraim, mindenkinek kellemes délután kívánok. Szeretném ezennel megkezdeni az ülésünket. Első napirendi pontunk napirend elfogadása. Ez gondolom mindenkinek megvan. Elfogadottnak tekinthetjük? Úgy látom, hogy senki sem ellenkezik, úgyhogy akkor elfogadottnak tekintjük, és következik a következő napirendi pontunk, amely nem más, mint a versenyképes árufuvarozás szolgáló európai vasúti ö, hálózat. Mariaszkó úr lesz a jelentéstevőnk. Itt van? Itt van egy napirendi ö, felszólás? Köszönöm szépen. kiküldtek nekünk egy olyan napirendet, amiben arról van szó, hogy először fogunk szavazni, és aztán a Marinescu jelentést fogjuk megtekinteni. Nem tudtam róla, hogy megváltozott a napirend, és más üléseink is vannak a mai napon még, úgyhogy ezért nem tudom, hogy miért változtatták meg a napirendet, és jó lenne, hogyha most lenne inkább a szavazás. Elnök, én úgy értelmezem a dolgokat, Bradborn úr, hogy 15 óra 50 perckor fogunk szavazni a szavazandóról. Hát legalábbis én ezt a napi rendet kaptam, a koordinátorok ebben egyeztek meg a legutóbbi ülés során, amennyire én értesültem a dolgokról. Nem tudom, hogy a koordinátorok meg tudják -e ezt erősíteni. Úgyhogy először fogjuk ezt a napirendi pontot megvitatni, és aztán 15 óra 50 perckor következik a légiközlekedési szavazás. Ne haragudjon, hogyha megváltoznak az időpontok, Foster asszony és jó magam is nem kaptunk uh, új napirendet, úgyhogy kérem, hogy a jövőben ezt küldjék el, mert uh, hát így szervezzük a napunkat. Elnök, igen, értem, értem és uh, jónak gondolom a gondolatát, de igazából a koordinátorok a mostan napirendi, napirendre kerülő témákban egyeztek meg, úgyhogy elnézést kérek, de ez a napirendünk, ebben egyeztek meg az illetékesek, de értem, amiről ön beszél. Marinászk úr, elnézést kérek, hol van ön? Igen, látom. Öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen! Itt az európai közlekedés áruforrázási um, folyosókról van szó, amelyben arról esik szó, hogy hogyan kell ezeket megalkotni, milyen kritériumokra van szükség, annak érdekében, hogy megalakuljon egy, hogy létrehozzunk egy európai folyosót és olyan kritériumokról is szó esik benne, amelyek az Európai Bizottság számára fontosak az elfogadáshoz. Mint ahogy önök is tudják, a második olvasatban vagyunk, és a parlament illetve a tanács álláspontjai közötti különbség a következőkben foglalható össze. A tanács azt javasolja, hogy néhány koridort vagy folyosót hozzunk létre onnantól kezdve, hogy a rendelet életbe lép. Tehát van azzal kapcsolatban megegyezés, hogy kilenc európai folyosót hozzunk létre. De aztán vannak más véleménykülönbségek is a közös álláspont és a parlament első olvasatbeli anyaga között. Miről is van szó? A közös, az egyablakos rendszer, ez nagyon fontos, az Európai Parlament és a Bizottság is azt kívánják, hogy létezzen az egyablakos rendszer, ahol egy nemzetközi vonatra egy ablakos rendszerbe tudják intézni a dolgaikat de a tanács azt mondja, hogy már létezik ilyen egyablakos rendszer, és hogy ő szerintük inkább arra lenne szükség, hogy információs pultként működjön az egyablakos rendszer. Aztán egy másik különbség az álláspontok között a prioritást képező árufuharozás definícióját illeti. A parlament és a tanács különbözőképpen definiálja mindezt, és én úgy gondolom, hogy itt azért lehetne közelíteni egymás álláspontjához. Aztán van egy másik probléma, ez pedig arra vonatkozik, hogy hogyan kell felállítani a prioritások listáját akkor, amikor a forgalomban zavar keletkezik be. A parlament az első olvasatban azt kérte, hogy a utasforgalom kapjon prioritást, de a tanács azt mondta, hogy a legfontosabb kritérium a normális forgalom visszaállítása érdekében az az idő, amikor, megkö, amikor bekövetkezett a forgalmi zavar, és amíg visszáll a rend, az ebben eltelt idő szakra vonatkozólag kell tehát megalapítani a prioritási listákat. A következőket kellene aláhúzni. Először is a parlamentnek mindenképpen az egyablakos rendszert kell elő segítenie, ugyanis ennek a jelentésnek ez a hozzáadott értéke. Más szempontokból további tárgyalásokra van szó, szükség. Holnap lesz egy első ülés a az árnyékjelentéstevők és a tanács között. A napi rendet már javaslatokat kaptunk erre vonatkozólag, és reméljük, hogy a 45 napos idő határ be tudjuk majd tartani, és így el tudjuk érni a jelentés elfogadását. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Marinász úr. Bilbao asszony következik Neki adom meg először a szót, ugyanis új úr később következik. Köszönöm szépen. Marinescu úr azt hiszem, hogy nagyon jól összefoglalta ennek az anyagnak a lényegét, és azokat az álláspontbeli különbségeket, amelyek a tanács és a parlament között vannak megpróbálunk a mai ülésünkön, az egyeztető ülésünkön a tanácssal megegyezésre jutni, hogy módosítsuk a szöveget, például az egyablakos rendszerrel kapcsolatban. Lehet, hogy meg lehetne nézni azt, hogy különböző funkcióknál hogy néz ki ez az egyablakos rendszer, ami a mi frakciónkat illeti, számunkra a nagy probléma az az, hogy a koridorokat, a folyosókat hogyan definiáljuk. Ezzel kapcsolatban információkra van szükségünk, és reméljük, hogy ha megkapjuk az információkat, akkor végleges álláspontot tudunk kialakítani, és remélem azt is, hogy a holnapi ülésünkön végre előre tudunk lépni ebben a kérdésben is. Köszönöm szépen, Elkádra új úr! Köszönöm szépen! Arról van szó, hogy néhány megjegyzésem lenne az jelentéstevő nevében, aki sajnos már nem jöhetett el a frakciónk részéről. Ami az interoperabilitást illeti, amelyet Európában szeretnénk elősegíteni, tehát a TNS rendszer kiterjesztése, ami rendkívül fontos, Vannak olyan országok, amelyek nagyon gyorsan szeretnének előrelépni, sok beruházást szeretnének megtenni. Az ő számukra a prioritásokat támogatnunk kellene, és a bizottságnak is, az Európai Bizottságnak is így kellene tennie. Hogyha végig tekintünk a kompromisszumos listán, mint ahogyan azt Marunescu úr is javasolta, akkor megvizsgálhatjuk azt, hogy frakcióként melyek azok a kompromisszumok, amelyeket támogatni tudunk. De hát természetesen először meg kell várni, hogy a tanács mit mond, meglátjuk, hogy akkor van -e egyáltalán értelme előrelépni. Minden esetre általános értelemben azt tudom elmondani, hogy támogatjuk a jelentéstevőt, de azért megpróbálunk majd bilaterális szinten vele is megegyezésre jutni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Krémer képviselő. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, nagyon intenzív volt az együttműködés, és a kompromisszumokat támogatjuk. Ami a három pontot illeti, a következőt mondanám el, ami a zavarokat illeti, hát itt tulajdonképpen nem is lehet más álláspont, mint az, hogy minél gyorsabban helyre álljon a rend, és a menetrend senki nem kaphat prioritást, ez nem lehet dogma, és nem lehet senkit hátrányosan érinteni. Hozzak egy példát, hogyha például áll egy vonat baleset után, és a mozdonyvezető negyed órán belül neki negyed órán belül lejár a munkaideje, és vagy vagy, vagy szünetet kell tartani a munkaidejében, akkor teljesen mindegy, hogy, hogy helyi érdekű vasúton van, vagy IC vonaton van, vagy milyen vonaton van, e, nagyon gyorsan le kell ezekkel a balesetekkel foglalkozni, mert különben utána a mozdonyvezető már nem tud dolgozni, nem, és akkor megáll az egész forgalom. Ez a döntő jelentőségű. Ami az egyablakos rendszert illeti másodszorban, e, hogyha ezt nem érjük el, akkor, akkor minden úgy marad, mint minden a régiben marad, egy évi, fél évig hiába dolgoztunk. Mindenképpen szükségünk van egy, egy személyre. Most a városokban, az önkormányzatokban vannak olyan hivatalok, amelyekkel kapcsolatot tartunk, ezek létrejöttek, hogyha ez itt nem valósul meg az egyablakos rendszer, akkor nem tudom, hogy mi lesz. A harmadik pont pedig a korridorok kérdése. Eddig még senki nem tudta megmagyarázni nekem, hogy eddig miért nem tudtuk ezeket a korridorokat létrehozni, és, és ezen hat korridor nem jött létre, és ebből bizonyos következmények merültek fel. Most az lenne a feladatunk, hogy erre koncentráljunk. Az egyes folyosók nem egy pontos utat jelentenek, a folyosót ezért hívják folyosónak. Mondjuk Stockholm, Kopenhága, hm. Hamburg folyosó, Innsbruck, Nápoly, Palermo összekötő folyosó, hát ez azért ez mégiscsak furcsa, hogyha még Frankfurt ott állna középen, akkor az, azt még, még, még megértem, de miért kell ezt a folyosort eh, Hamburgon keresztül eh, vezetni, ezt egyáltalán nem értem. Eh, egyáltalán nem értjük, hogy, hogy ott lesz-e valami lesz valami híd vagy összekötőelem, e, a dugók lesztek Hamburgban, Brémában, teljesen butaság e, ezt a folyosót így meghatározni. Sokkal rugalmasabb megoldásra lenne e, szükség, ezért módosító javaslatokat fogok benyújtani. Elnök, köszönöm. Michael Estigancia. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek is a munkáját, nagyon jó munkát végzett ugyanis, és csak annyit szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban, hogy itt azért van két tévedés az anyagban. Az egyes mellékletben szó esik az ötös közlekedési folyosóról, amely nem ö, felel meg a Baltikum-Adriai tenger folyosónak, amelyet egyébként 2006-ban miniszteri szintén, szinten ö, egyeztek meg benne, és aztán a hatos koridor vagy folyosó sem felel meg a megegyezett formájának. Tehát ezeket a hibákat ki kell mindenképpen javítani. Aztán lenne egy második megjegyzésem is. Ez pedig a prioritásokra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha néhány módosítást újra fogalmaznánk a csúcsidőszakokkal kapcsolatban Albertini úr és a parlament által elfogadott első olvasatbeli szöveggel kapcsolatban, amelyet egyébként a tanács nem fogadott el. Tehát oda kell figyelni ezekre a kérdésekre, hiszen az utasforgalom ebből a szempontból prioritást kell, hogy élvezzen az áruforgalommal szemben. Nagyon fontos lenne tehát az, hogy a prioritással kapcsolatos definíciók nem a tagállami szinten kerülnek meghatározásra, hanem az infrastruktúrák kezelői kell, hogy felállítsák a prioritási listákat a csúcsidőszakokban. Aztán interoperabilitás, harmonizáció, ami a kötött pályára vonatkozik. Gondolok itt a nagy a gyorsvasutakra, utasforgalomra, és így tovább. Eléggé bürokratikus íze van ennek a szövegnek, újabb és újabb testületeket, gittegyleteket alkotunk, szerintem ez nem jó. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Pák úr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kiváló jelentését. Összességében támogatom ezt a ezt a kezdeményezést, különös tekintettel a folyosókra. Azt hiszem, hogy ez a, az áruszállításban a teljesítményt nagyban javítja, és a minőséget is. Erről köthetünk, amennyire akarunk, és kezdhetünk e, e, politikai kezdeményezéseket e, annak érdekében, hogy hogy a sínekre kerüljön át a szállítás, hogyha azonban a minőséget nem javítjuk, akkor ez, akkor ez nem valósul meg. Az egységes, vagy az egyablakos rendszer is nagyon jó, ez különös tekintettel a politikai eh, függetlenséget kell itt hangsúlyozni, ennek során nem tudom, hogy ezt lehet -e garantálni. Végül azt hiszem, hogy közösen meg kell próbálnunk elérni azt, hogy az áruszállító eh, vállalatok és eh, alkalmazzák a modern biztonsági berendezéseket. Köszönöm. Thank you, Mr. Vice President. Köszönöm szépen, az alelnök úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék jelentéstevőnknek gratulálni, mert ez egy nagyon bonyolult anyag volt. Három megjegyzésem lenne. Az első az az, hogy az árufuvarozási vasúti koridorok lényege az, hogy a tranzitot segítsük elő, ez evidens hiszen itt modális vagy intermodális transferre van szükség. Úgyhogy filozófiai értelemben az a véleményem, hogy az áruszállítás és a személyszállítás eltérő kérdések, és úgy gondolom, hogy ebből a szempontból jó az, hogyha ezen az elven elvitatkozunk még egy darabig, hogy melyik a fontosabb, adjunk-e prioritást vagy sem a személyszállításnak, de az, hogyha a személyszállítást kívánjuk prioritássá tenni, akkor az pont az egész jelentés szellemiségével szembe megy. Fontos lenne tehát az, hogy csak a vasúti operátorok a nagy forgalmi zavarok idején kell, hogy felállítsák a prioritási listáikat, és harmadsorban pedig, ahogyan Zsors Bach is elmondta, a témával kapcsolatban, hogy mindenki egyetért abban, hogy az áru fuvarozást ugyanolyan biztonságosá kell tenni, mint a személy fuvarozást, és ugyanakkor a vasúti kocsik minőségével kapcsolatban azért itt mégis nagyon sokat mondhatnánk még, és amikor a vasúti áruszállítást összekeverjük a személyszállítással, akkor ennek biztonsági vetületei is lesznek mind a két irányba. Ugyanis egészen mások a infrastruktúrális feltételek, és erre oda kellene figyelni a mi jelentésünkben is a parlamentnek. Elnök, köszönöm szépen, Meissner asszony. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bedanke köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját az ALDE frakció nevében. Nem könnyű a feladata, ez ki is derült, hiszen itt arról van szó, hogy az áruszállítást Európában jobban alakítsuk ki, mint eddig. Az intermodalitásról folyamatosan beszélünk, szeretnénk, hogyha a szállítás átkerülne a vasútra, Európában hát nem, ezt nem tudjuk szabályozni, és nem tudunk olyan területet szabályozni, amit a tagországok nem valósítanak meg. Egy évvel ezelőtt nem járultak hozzá ez a szabályozáshoz a tagországok. Németországban ez elképzelhetetlen, hiszen a tömegközlekedés, ha ez így lenne, akkor összeomlana, és az embereknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy vasúttal utazzanak. Éppen ezért nagyon is oda kell figyelnünk arra, hogy mit szeretnénk, mit szeretnénk elérni ezzel az európai áruszállítás szempontjából. Mi lenne a legfe- legjobb megoldást, illetve a tagországok ebből mit tudnak megvalósítani. A jelentéstevő minden eh, bizonyal meg fogja tudni oldani ezt a problémát az árnyék jelentéstevőkkel karöltve. Köszönöm. Fine, it's just we the shadows down, no problem. Az árnyékjelentéstevőknek is megadom majd a szót, de most a bizottság képviseletőben Kasztaletti úr kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlök mindenkit. Egyelőre az általánosságoknál maradnék. A második olvasat kor a bizottság meg szeretné er-, erősíteni ennek a javaslatnak a politikai-ipari jelentőségét. Tisztában kell lennünk a gazdasági válsággal, és ezt az ágazatot a válság nagyon jelentősen sújtotta. A vegyipar, a vasút, a vasúti szállítás, ezek kapcsán 2008 első negyedéve óta statisztikák azt mutatják, hogy a 90-es évek elejére térünk vissza, ami az adatokat illeti. A helyzet ellenére el kell mondanunk azt, hogy világos tanulságai vannak ennek a történetnek. A vasúti szállítás nemzetközi ügy, és el kell ismernünk azt, hogy a jó minőségű vasúti infrastruktúra európai szinten nélkülözhetetlen a kombinált szállítási üzemeltetők, a hajótársaságok ezt szintén tudják, és a határokon átnyúló aspektus nagyon sok szegmens számára meghatározóak, a kombinált szállítási szegmensekre is. Fontos, hogy más típusú szállítási lehetőségekkel vasút fel tudja venni a versenyt. Mielőtt részletekre térnék át, el szeretném mondani, azt, hogy mit gondolunk a tanács összetételéről. Szeretnénk néhány kétséget eloszlatni, amelyek az első olvasatban megjelentek, és ezek azóta vissza is térték. A javaslat ellen néhány év azt mondja, hogy ez negatív hatással lenne regionális és helyi vasúti szállítási lehetőségekre, illetve közlekedési lehetőségekre. Fontosnak tartjuk a fogyasztók, az utasok jogának érvényesítését, másrészt viszont az áruk szállításának fontosságát. Vannak, akik a státuszkót támogatják, és a piaci erők hatásait emelik ki, a nemzeti infrastruktúrás menedzserekkel való együttműködés nagyon fontos, de ez nem az a típusú európai megoldást, ami szol, amit mi szorgalmazunk. Szeretnénk egy olyan hálózatot kialakítani, amely belátható, átlátható, és az összes érintettet arra készíti fel, hogy beruházzon. A jogalkotási javaslattal a magas szintű, magas minőségű vasúti infrastruktúrát szeretnénk előmozdítani, illetve arra ösztönözni a menedzsereket, hogy a befektetési ügyekben is együtt működjenek, illetve az infrastruktúra és kapacitásokba ruházzanak be ezeken a folyosókon. Az együttműködés, a koordináció a menedzsment különböző szintjei között nagyon fontosak, és az összes üzemeltetőt érintik. Az első olvasatban a bizottsági javaslata a korábbi javaslathoz képest a fontosabb elemeket megtartja, de úgy érezzük, hogy az eredeti javaslathoz képest a folyosó kiválasztásának eljárása fellazítja a korábbi feltételeket. Az egyablakos megoldás elve szintén kikerült az eredeti javaslatból. A módosítások ellenére úgy érzi a e, bizottság, hogy a tanács e, közös állásfoglalása az eredetihez képest máshogy alakult. Támogatjuk azt, hogy ezt a jogalkotási kedvezményezést mi hamarabb fogadják el, és a bizottsági javaslat eredeti célja első olvasatban figyelembe veszi a módosított elemeket, és fontosnak tartjuk, hogy a korábban rögzített célokkal összhangban maradjon ez a javaslat. Köszönöm, Mariász úr. Uh, thank you, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. aduce o noutate Köszönöm szépen. Nos, hát a tanácsnak a javaslata egy újdonságot is tartalmaz. Arra gondolok, hogy uh, a mellékletekben bizonyos közlekedési folyosók létrehozásáról azonnali döntés fog születni. Én ezeket támogatom, de először is szeretném megköszönni az összes árnyékjelentéstevőnek a munkáját, és azoknak a kollégáknak is a segítségét, akik támogatják a jelentést és az én javaslataimat. Egyetértettünk tehát a javaslattal azért, mert ezzel sokkal gyorsabban megvalósítani, meg, a megvalósításra térhetnénk rá. És hát egyetértek azzal, hogy a közlekedési folyos, folyosók milyen hogyan állítják őket össze, és hogy itt valóban árufugarozási folyosók jöjjenek létre. Lesz egy olyan ülésünk, amikor kifejezetten ennek a mellékletnek a tartalmát fogjuk megvitatni, és majd figyelembe vesszük mindazokat a megjegyzéseket, amelyeket itt hallhattunk, Káncsáni úr és más kollégák megjegyzései, amelyek mind-mind a koridorokra, a közlekedési folyosókra vonatkoznak. Ami a bürokráciát illeti. A jelentés az árufuvarozási közlekedési folyosók elvét vezeti be. Itt most nem infrastruktúráról van szó, és nem is az interoperabilitásról. Ez egyébként teljesen normális, hiszen mi is a célunk az, hogy próbáljunk meg egy újdonságot bevezetni az árufuvarozás területén. És ehhez arra van szükség, hogy új intézményi kereteket is adjunk ennek a területnek, ennek az ágazatnak. És ezzel két koordinációs tanácsot kell létrehozni, az egyikben a tagállamok vennének részt, a másikban pedig a, az infrastruktúrák nemzeti fenntartói, tehát az államvasutak képviselői vennének részt és ezeket mind figyelembe kell venni, amikor ezeknek a közlekedési folyosóknak a jövőiről beszélünk. Ami a prioritásokat illeti, úgy gondolom, hogy a csúcsidőn kívül nem lehet abban gondolkodni, hogy az árufuvarozásnak adjunk előnyt a személyszállítás ellenében, és fordítva sem. De bizonyos vagyok benne, hogy lesznek majd olyan megoldások, amelyek mindkét felet támogatni fogják, de amikor forgalmi zavar lép fel, akkor biztos, hogy prioritási listákat kell felállítani, és megoldásokat kell találni arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a forgalmi dugókat minél hamarabb megszüntetni. És mindenképpen azt kell figyelembe venni, hogy hogyan és mennyi idő alatt lehetne a forgalmi zavart visszaállítani. A bizottság megfogalmazásában ez kicsit máshogy néz ki, de mi nagyon világos határidőket szeretnénk bevezetni az anyagba, és hogyha a parlament ezt követelni fogja, akkor a bizottságnak hat hónapon belül az adott közlekedési val kapcsolatban javaslatot kell tennie, és két vagy három éven belül azt, jelentés, azt konkrét formába is kell öntenie. Köszönöm szépen, és remélem, hogy minél hamarabb végső szöveghez fogunk, meg tudunk egyezni benne. Köszönöm szépen, Marinescu úr. Ütemterv március 26-27 az eszmecsere, módosítások május 1-én kerülnek megvitatásra, és május 14-én lesz a szakbizottsági szavazás, és a júniusi plenárison fogjuk plenáris szinten megszavazni az anyagot. Most pedig felfüggesztem az ülést, és 10 perccel 4 óra előtt újra kezdjük a szavazással. Nem tudjuk előbb kezdeni, mert szavazásról van szó. Köszönöm szépen! Hey, ladies and gentlemen, can we take our seats? Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Kicsit si- késik, késik az az óra, ami a falon van, úgyhogy már 15 óra 50 van. Where does this compromise come in? It's at the end. It's the end of the voting is with the compromise. And will take the floor just before. Okay, it's the draft report. Nos, tehát kollégák, Lightfried jelentés következik, a közlekedés védelmi díjakról szóló Európai Parlament és Tanácsi irányelvre, irányuló javaslatról. Tessék, Matthias? Ja, a 69-es módosító javaslatot visszavonták, erről szeretnék tájékoztatni. Marianescu úr 69-es módosítását visszavonták. Rendben. Akkor kezdjük. Első cikk, első bejegyzés. Marinescu úr módosítása 43-as, ezt is visszavonták. Következik a 46, 47, 49-es. Kohkun, Ayala Sander és Alvarez módosítások mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Do we do 50 Ertug? 50 50 was the same. 50, 50-esre is vonatkozott ez, a 45-ös itele mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-est visszavonták, 7-es jelentéstevő mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 48-as okafogyott, 51-es Ayala Sender Álvarez, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 53-as, kettes cikkhez, Ayala Sender mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 52-t visszavonták, 54-es részenként szavazunk. Marinescu jelentés, e, ö, módosítás, első rész, a Serving the Same City of con- Conurbation szavak kivételével. Első rész tehát, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész, rész mellette, ellene, tartózkodás elutasító. Kettes cikk, nyolcas, és az 55-ös következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os Danelis kiegészítésként mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es cikk, DA új 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3A 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es okafogyott, 12-es jelentéstevő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as jelentéstevő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum. 5-ös cikk mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, Light úr. A 15-öst visszavonom, hogyha megengedik. Megengedjük. 15-ös visszavonva, akkor következik 58, 59, 60, 61. ezek egyezőek mellette. Jelentéstevő, tessék? Nem vagyok benne biztos, elnök úr, de azt hiszem, hogy... Nem, de rendben van. Vissza, visszavontá, visszavontá 15-öst, úgyhogy akkor az előzőekről szavazunk. Mellette 58, 59, 60, 61 ellene tartózkodás akkor elfogadtuk ezeket. 16-os jelentéstevői mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es jelentéstevői mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 62-es Ayala Sender mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 63-as, 63 Albertini mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 63-asról szavazunk Albertini 4-es cikk 4-es bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenkilencen mellette, tizenkilencen ellene. Ezzel elutasítva. Nem, sajnálom, nem lehet, nem lehet újra szavazni. No, I'm not gonna I'm not no. going to redo the vote because no. it's that close. Nem fogok, nem fogok újra szavaztatni azért, mert annyira, annyira közel vannak a közel vannak az eredmények, akkor sem, hogyha nem működik a módosító javaslat, nem működik a szavazógép elnézést, vissza lehet, be lehet gyújt, gyű, nyújtani újra a plenárisra, We don't, we don't have it because we've taken yeah, it off. Yes, You yeah. have it. You can have it. If you no. Want. If my suggestion is, if you're azt javaslom, hogyha annyira ragaszkodnak ez a módosításhoz, plenárisron nyújtsák be újra, és akkor újra lehet szavazni róla. Minden alkalommal nem lehet újra szavazni, akkor, hogyha szoros. Nem arról van szó, nem arról van szó, elnök úr, arról van szó, hogy nem működik az egyik szavazógép. Megnyitom a szavazást. Elnök, teszteljük az gépeket. Tesztelj, most ez csak egy tesztelés. Mindenki szavazzon, kérem, most csak teszteljük a gépeket. René asszony, működik a módos... A, működik a gépe? Igen, működik, akkor marad. Ennyiben marad az eredmény. Másik hozzászólásom lenne, elnök úr. Betettem a e, kártyát a, e, a gépbe, és nem az én nevemet mondja, hanem azt, hogy Smith, az elnök mondja, tudjuk, tudjuk, ez flamandul így szól biztos a neve, úgyhogy semmi probléma nincs ezzel. Mátyász, elnök úr, kérem ellenőrizze, hogy a szocialisták közül hányan szavaznak. as far as we're aware, there's, it's, the socialists are within their quota. No. Ha jól tudom, akkor a kvótán belül vannak. Nem, egyel többen vannak. Ezt kiadta a gép? kérdezi az elnök. Yeah, the only one that we had one too much was the Greens. Az, a zöldek szavaztak többen egyedül. No. That's I'm very loath to repeat the vote. I tell you why. Because... Elnök, nem fogjuk megemlít, meg, nem fogjuk meg ismételni a szavazást, mert ezzel precedenst hozunk létre, ezzel ezek után minden alkalommal, hogyha ilyen szoros az eredmény, azt fogják mondani, hogy nem működik a gépük. Ha nem tetszik a, nem tetszik a döntésem, akkor erre megvannak a megfelelő jogorvoslati lehetőségek. Hogyha valaki nagyon ragaszkodik ehhez a módosításhoz, azt nyújtsa be a plenárisra. Következik a 19-es módosító javaslat. Klaus úr 12 személyt számolt a szocialisták részéről, de csak 10, 10, de, de nem ennyien szavaznak. Semmi probléma, mondja az elnök, semmi probléma, mert a gép kiadja, hogyha többen szavaznak, és csak a zöldek szavaztak többen, de ezt figyelembe vettük. 19-es módosítás három részben. Első. A Member State Supervisory Authority or. Második rész, there is conducted by that authority. A harmadik rész, the producers, bla bla bla, and transparent. Első rész következik. Mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Húszas jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Egyel több zöld képviselő szavazott, Krémer úr. Mindenkinek működik a gépe, mindenkinek működik az ujja. Lezárom a szavazást. 16 a mellette, 24-en ellene elutasítva. 64-es szeszed a mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös cikk, 1-es bekezdés BA, 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es a jelentéstevője mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 23-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 66-os Marinescu két részben, első rész more stringent measures due to, második rész innentől kezdve első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es. Ez oka fogyott, mert az 66-os első részét elfogadtuk. 25-ös jön mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 26-os jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es, grosúr. Igen, köszönöm, elnök úr. Hogyha egyetértelek vele, azt kérem, hogy a jelentéstevő magyarázza meg, legyen szíves még egyszer ezt a módosító javaslatot, hogyha lehet, mert nem igazán értjük. 67-es módosító javaslat Hennis Preskert asszony részéről. Hennis Preskert asszony, kérdezem, mondja az elnök, kérem, magyarázzák meg. Tudom, hogy az Európai Bizottság javaslatára a jelentéstevő azt mondta, hogy ellene szavazzunk, én még mindig pluszt javaslok, nincsen itt a teljes magyarázat nálam, de a biztonságra vonatkozó kulcsfontosságú teljesítménymutatókra van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, nem tudom, hogy ez eh, megmagyarázta el Gross úrnak eh, a dolgokat, de hát eh, kedves Brian, nem, ezt nem neked kell megítélned, mondja Hennis Presselt asszony, hogy megfelelő a magyarázat, nem is ítélem meg, mondja az elnök. úr, Azt hiszem, hogy jó lenne egy kávé mellett egy kicsit részletesebben megmagyaráznák, hogy miről van itt szó. Na jó, térjünk vissza a szavazásra. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es jelentéstevő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as jelentéstevő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 68-as okafogyott, 69-est visszavonták, 70-es okafogyott, a 29-es miatt 30-as jelentéstevő részéről mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 71-es Hennis Plasát mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, valószínűleg ez sokkal világosabb volt, mint a másik, 73-as, eh, Brian jó lenne, hogy kicsit uralkodna magán, 73-as mellette, ellene, ellenőrizzük, 73-ast ellenőrizzük, Elnéz Plessard módosítás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 14-en ellene elfogadtuk. 72-es okafogyott, 74-es Marinescu mellette. Ellene. Tartózkodás ezt is ellenőrizzük. 74-es Marinescu módosítás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ez okafogyott, illetve ez, ezt elutasítottuk 20 mellette, 20 ellene. 75-ös következik mellette, ellene, ellenőrizzük. 75-öst. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 20 ellene, ez elutasítva. 76-os Ko Koch mellette. Ellene tartózkodás elutasítva a 77-es Szeszáda mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as jelentéstövő mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette, ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. 79-es dverek mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 80-as Tremosa mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es jelentéstevő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os Albertini mellette ellene, tartózkodás elutasítva, egyes preambulum bekezdés, egyes módosítás jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 37-es Lichtenberger Kramer Durant mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 16 a mellette, 24-en ellene elutasítva. 38-as Lichtenberger Kramer Duran mellette, ellene, tartózkodás, ugyan ez a többség elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es okafogyott, 40-est visszavonták, 41-es kiegészítésként Tremóza mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5 2-es preambulum bekezdés 3-as módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es Ayala Sender Alvarez mellette ellene, tartózkodás elutasítva, hatos jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor most következik a zárószavazás. A jogszabályalkotó javaslat módosított formájában megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 36 a mellette senki nem volt ellene, négy tartózkodás. Elfogadtuk. És most a jogszabályalkotó javaslatról ö, szavazunk állásfoglalásra. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 5-en tartózkodtak. Senki nem volt ellene, elfogadtuk. Gratulálunk Lightfried úrnak. Next item on the agenda. A következő napi rendi pont. Michael ügy, naprend, ügy, ügyrendi kérdés. Elnök úr, ön azt mondta, hogy a zöldek egyel többet szavazatot adtak. Én három zöldet látok itt, és három szavazatunk van. Nem tudom, hogy a negyedik szavazat vajon honnét érkezhetett, mint zöld szavazat. nicht zwei Nincs nálam két szavazókártya. I can only tell you, Mr. Kramer. Krámer úr, én csak arról tudok beszámolni, amit nálam az én képernyőmön megjelenik. Nem tudom. Én nem szeretném kétségbe vonni a szavazás eredményét, de tisztázni kell, hogy a hiba miért merült fel. Lehet, hogy a Smith úr flamand képviselő miatt volt ez így tudomásul vettük, és utána fogunk járni. Clearly you need to be, especially where you have close votes, we need to be ab- a zárt szavazáson abszolút világosaknak és egyértelműeknek kell lennünk, úgyhogy ennek utána fogunk nézni. A következő napi rendi pont a légiközlekedés biztonságáról szóló jelentés, de Vejrak asszony jelentése. Itt vannak az áldozatok képviselői a teremben? Mielőtt megnyitom a vitát, üdvözlölni szeretném a balesetek áldozatait képviselő szervezet tagjait, akik azokat a családokat képviselik, akik hozzá akik hozzátartozékat vesztették el a Rio de Janeiroból Amerikába tartó AF 447-es járat lezuhanása miatt. Szeretném a szakbizottság nevében együttérzésünket kifejezni. Üdvözöljük Önöket, és még egyszer szeretném, ha éreznék, teljes mértékben érzünk Önökkel a négy fő baleset miatt. De Vejrák asszonynak adom meg a szót, kérem mutassa be a jelentést. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Amikor előkészítettem a munkadokumentumot, amelyet ki is osztottam mindenkinek, nagyon sok mindenkivel beszéltem az AESA-tól az Airbusig a szektoron belül, különböző légitársaságokkal, és nagyon sok olyan szervezettel, amely légi balesetek áldozatai képviselők, illetve az, a családokat képviselőlik. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy el tudtunk látogatni nagy-Britanniába, illetve Franciaországba, ahol kivizsgálták a tragikus légi baleseteket, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos az az anyag, amelyet most a kezünkbe tartunk a közlekedés biztonsága szempontjából. Több úton is elindulhatunk, több dolgon is elgondolkozhatunk, ezeket szeretném ma bemutatni. Először is a nemzeti hivatalok, amelyek a légi balesetek kivizsgálásával foglalkoznak, ugyanis így lehet csak meghatározni, nekik az a feladatuk, hogy meghatározzák, hogy mi okozta az adott balesetet, és hogy a jövőben megakadályozzák a hasonló balesetek előfordulását. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy függetlenül bírálják el a történteket. Az Európai Bizottság szeretne egy hálózatot létrehozni ezekből a hivatalokból a tagállamok szintjén. Úgy gondolom, hogy ez egy érdekes gondolat, de a bizottság azért nem gondolta végig teljesen, és még továbbra is mennék azzal kapcsolatban, hogy a hálózat fő célkitűzéseit meghatároznánk. A légiközlekedés biztonságát kellene tehát erősíteni, azt hiszem, hogy hasonló a hálózatok már a hajózás, illetve a tengerhajózás területén megalakultak. Éppen ezért a légiközlekedési hálózat a bevált gyakorlatok cseréjét segíthetné elő, vagy pedig különböző vizsgálatok lefolytatását. Ugyanakkor azt is szeretném mondani, hogy itt nem egy új ügynökségről van szó, és nem lesz jogi személyisége sem, hiszen itt most nem egy további testületet szeretnénk létrehozni, hanem optimalizálni, javítani azt, ami már létezik a nemzeti szintű vizsgáló hivatalok szintjén. Azt szeretnénk, hogyha az együttműködést formálisan is alá támaszthatnánk, és ezzel segíthetnénk a vizsgálatok lebonyolítását. Nem szeretnénk természetesen a jobb szintű vizsgálati um, ügynökségek szintjét lehúzni, hanem inkább fordítva a kevésbé jól teljesítőket szeretnénk a magas uh, mércéhez uh, fölhúzni. Azt szeretnénk elérni, hogyha a különböző tagállamok közötti vizsgálati szintek között jogharmonizációt lehetne elérni, és a legjobban teljesítők irányába tudnánk elmozdítani az összes tagállammal a vizsgálatok lefolytatását. A parlament számára nagyon fontos ez a joganyag, a tanács azonban megpróbálja kiüresíteni, és a tagállami szintre visszautalni ezt a kérdést. Nagyon fontos tehát a függetlenség, és mi, mint jogalkotási ág, nagyon erősen kell, hogy képviseljük a saját véleményünket, és keménynek kell lennünk ebben a harcban a tanácssal. Jó lenne, hogyha a légibiztonsági ügynökség munkájában erősödne, ugyanis 2003 óta a nemzeti szintet feláll, felváltotta egy nemzetközi Európai Uniós szint, egy ügynökséget hoztak létre, és természetes az is, hogy ez az ügynökség részt vesz a balesetek kivizsgálásában, és olyan információ cserét valósít meg, ami hasznos lehet a kivizsgálás szempontjából. Tehát most már hosszú évek óta együttműködnek a nemzeti ügynökségekkel, amely egyébként szintén ugye bizonyos illetékes minisztériumok felügyeletével dolgozik, de a tagállamok még nem működnek együtt az új szervezettel, és emiatt voltak azért a kompetenciák között némi összezördülések. A rendelettervezet szerint új és teljesen világos jogi helyzetet teremtünk amely elő fogja segíteni a légiközlekedés biztonságát, de nem szeretnénk az AESA-nak lehetőséget adni arra, hogy a biztonságot veszélyeztesse, vagy hogy paralel, párhuzamos vizsgálatokat végezzen maga. Nagyon fontos a jogbiztonság is, és éppen ezért a definíciók, az AESA szerepével kapcsolatos definíciók a 13-as mellékletben szerepeljenek. Az úgynevezett szakértő definíció, amelyet a bizottság javaslatot, javasolt nem annyira megfelelő, ugyanis fontos az, hogy a definíciók miatt, vagy az ezek közötti konfliktusok miatt az AESA hatáskörét ne érje csorba. Éppen ezért tanácsadókról beszélünk a mi joganyagunkban, és decentralizált jogokkal kell, hogy rendelkezzenek ezek a szakértők. Itt nem politikai kérdésről, hanem jogi kérdésről van szó, tehát az a fontos, hogy megfelelő megnevezést, definíciót találjunk, és ugyanakkor nem szabad túlságosan nagy fontosságot adni ennek a kérdésnek, hiszen azért vannak a szövegben más fontosabb részek is. Aztán van itt egy harmadik kérdés, amire szeretnék kiterjedni, a koordináció, a biztonsági vizsgálódás, illetve a jogi felelősség megállapítása. És itt két fontos szempontot említenék. Az egyik az, hogy függetlennek kell lennie a biztonsági vizsgálatnak, és a vizsgálat szakértői mindenféle bizonyítékhoz hozzá kell, hogy jussanak, anélkül, hogy vizsgáló bíró engedélyhez kötnénk ezt. Ez sajnos jelenleg nem mindig van így. A másik fontos kérdés pedig a kényes információkhoz való hozzáférés a vizsgálódás során. Gondolok például arra, hogy milyen interjúkat végeztek a irányítókkal, vagy hogy milyen tárgyi bizonyítékokat találtak a helyszínen, baleset helyszínén amennyiben félnek a megkérdezettek attól, hogy át fogják adni az általuk mondott bizonyítékokat a joghatóságoknak, akkor nem fognak megfelelőképpen együttműködni, és ezt kellene, ezt a helyzetet kellene megszüntetni. És ugyanakkor fontos az is, hogy a jogi vizsgálódás szempontjából megfelelő információkhoz jussanak a vizsgálóbírók, tehát itt két fontos szempont van, amelyet össze kell hangolni valahogy. Az Európai Bizottság néhány információt határozna meg, de csak akkor biztosítana hozzáférést ezekhez az információkhoz a bíróságoknak, amennyiben ez a köz érdekeit szolgálja. Ugye sajnos vannak repülőgép balesetek, amelyekben általában meg is halnak személyek, úgyhogy ilyen esetben a, az információkat ki kell adni a bíróságoknak is. Azonban az Európai Bizottság javaslatában ez nem így szerepel, tehát azt szeretném kérni, hogy minden, ami a bizonyítékok elemzését szolgálja és a helyzet feltárását, az átadható információ legyen a bíróságok számára is. és ezek a 15-ös cikk kettes bekezdésében szerepelnek, és vannak ugyanakkor olyan információk, amelyek a 15-ös cikk 1-es bekezdésében szerepelnek, amelyek teljesen titkosak maradnának. Az adatvédelem szempontjából a bizottság úgy gondolja, hogy nem eléggé védi az adatokat a javaslat. Ezt én nem így gondolom. A legfontosabb, legalábbis az én szememben, az az áldozatok jogaira vonatkozik. Itt ugye nagyon fontos az, hogy legyen egy lista a repülőgépen utazókról, és ahogyan láthattuk, az elmúlt évek baleseteiben ez nem mindig létezett, mert pedig ez nagyon fontos lenne a közvédelme szempontjából is fontos lenne az is, hogy egy órával a baleset bekövetkezte után már ezzel a listával rendelkezzenek a hatóságok. De ugyanakkor realista megközelítést kell alkalmaznunk, ugyanis az adott légitársaságnak nem mindig, vannak, nem mindig van személyzete annak a repülőtérnek a területén, ahonnan indult a járat, tehát innentől kezdve elég nehéz ilyen rövid lejárattal megadni ezeket a listákat. Tehát én azt látom lehetőségként, hogy vagy azt kérjük a repülőgép társaságoktól, hogy minden egyes felszállás előtt elküldjék a központjukba a felszállók listáját. Hát ez elég sok kötelezettséget jelentene, de így a légitársaság szinte azonnal ö, nyilvánosságra tudná hozni az utasok listáját. Ugyanakkor az is lehet megoldás, hogy az informatizált járatok külön elbírálás alá esnének, mint, ahol, mint, azok, az info, mint azok a járatok, ahol nincsen informatikai háttere az utasok felvételének, és ott két órára kitolnánk ezt az időhatárt. Ugye, amint egy légiközlekedési baleset történik, rögtön azonnal nagyon sokan telefonálnak a légitársaságokhoz, és hát sokszor nehéz megállapítani, hogy ki is az áldozatnak a hozzátartozója. Éppen ezért fontos lenne az, hogy a az utas megadjon egy kontaktszemét baleset esetére, és ugyanakkor ezt az adatvédelem szempontjából is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ezeket a kontakt személyek listáját adatvédelmi szempontból kezelni. Így lehetne a vizsgálatokról is jobban tájékoztatni a családokat, ugyanis az elfogadhatatlan, hogy a médiából értesüljenek az áldozatok családjai a vizsgálat lefolyásáról. Privilegizált helyzetet kell a családoknak biztosítani, és ezt mindenképpen hamarabb el kell küldeni az áldozatok családjainak, mint ahogyan az a médiában megjelenik. Ezt kérték egyébként azok a szervezetek is, amelyek az áldozatok családtagjaiból állnak. A 22-es cikk 1-es bekezdésében a bizottság azt javasolja, hogy a tagállamok a polgári légitárs, légiközlekedési balesetekben elhunyt személyek családjait kártalanítsák, és ebben az esetben ugye a légitársaság az, akihez fordul a család, de a tagállamoknak is külön kérnie kellene azt, hogy egy válságtervel rendelkezzenek az országukban bejegyzett légitársaságok és ugyanakkor fontosan egy referens vagy kontakt személy megnevezése is. Franciaországban a jemeni és a riói balesetek esetében volt egy referens, amely 24 órán keresztül minden áldozat családjának segítséget nyújtott, és bármikor tájékoztatta a családtagokat a vizsgálat lefolyásáról. Ez nagyon pozitív lenne a családtagok számára. Ugyanakkor fontos lenne az is, hogy a különböző eljárásokról is tájékoztatást nyújtsanak az áldozatok családtagjainak. Ugyanis sokszor túl sok jogi procedúra terheli a családtagokat akkor, amikor ráadásul szeretett személyüket elvesztették. És ennyit mondtam volna el előjáróban, és természetesen várom a kollégák hozzászólásait. Köszönöm szépen, Deverák asszony. A Gross úr és Alkadra úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Franciául folytatom. Ma és így tudok majd a kollégához csatlakozni. Először is szeretnék a kolléganőnek gratulálni. Ez egy nagyon érzékeny téma, nagyon technikai jellegű, és azt hiszem, hogy jó szintézis teremtett a kollégánk a kettő szempont között. A megfelelő kérdésekre próbál választ találni, és remélem, hogy mindannyian támogatni tudjuk majd ezt a jelentést. értek a hálózat létrehozásával kapcsolatban elmondottakkal, hiszen a jövő biztonságát ez jobban szolgálja, és azt is, hogy az érintett személyekkel kapcsolatban is megfelelő kommunikációt építsünk ki, ehhez is hozzájárulna a hálózat létrehozása. Ugyanakkor fontos lenne a biztonság javítása szempontjából is ennek a hálózatnak a létrehozása. Az EASA-val kapcsolatban elmondottakhoz azt fűzném hozzá, hogy ugye itt egyfajta tanácskozó szerepről beszélünk, de ezt nagyon világosan kellene definiálni annak érdekében, hogy ne legyenek problémák. Ami a személyi szállítást illeti, fontos a biztonságos és megbízható információk szolgáltatása minél hamarabb, tehát a gyorsaság is fontos, de ugyanakkor a gyorsaságnál, az információk átadásának gyorsaságánál fontosabb az, hogy megbízható információkat szolgáltassanak, és ugyanakkor a titoktartási szempontokat is figyelembe kell venni de ezt nem írhatja felül, illetve a titoktartás nem írhatja felül a megfelelő szintű információszolgáltatás iránti igényt. Azután a bíróságok vizsgálódásaival kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy a biztonsági szempontok sokkal fontosabb vizsgálatot jelentenek. Nagyon gyakran láthattuk azonban azt, hogy a bíróság nem tudott megfelelő ítéletet hozni a bizonyítékok hiányában, azért, mert a korábban lefolytatott biztonságra kiterjedő vizsgálat nem tárt fel elegendő bizonyítékot, tárgyi bizonyítékot. De nagyon fontos tehát ez, mert ez is az utasok jogait érinti, és csak így lehet a bíróságok gyors működését is segíteni. Ami a nemzetközi szempontokat mondta, illeti, a nemzetközi szerződések, illetve az európai együttműködés nagyon jó alapot jelent. Fontos az, hogy az e-, Európai Unió területén azonos szolgáltatást nyújtsunk. De egyébként ez egy nagyon jó munkadokumentum. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, új úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani de Verák asszonynak a megközelítéséért, és a nagyon jó munkáért. Ez a munkadokumentum nagyon kitűnő. Szeretnék néhány megjegyzéssel élni. Az első megjegyzésem a hálózatokra vonatkozik. Egyetértek a jelentéstevővel, úgy gondolom, hogy nem szabad visszalépnünk, és a nyomozás állami kompetenciába kerül, ez egy jó megközelítés. A köztes lépés egy európai hatóság lehetne, de egyelőre a hálózatra kell összpontosítanunk, amelynek megfelelően erők, erősnek kell lennie, és rendelkeznie kell megfelelő kapacitásokkal annak érdekében, hogy a tagállamok szintjén a nyomozásokat el tudják végezni megpróbálhatunk feltétlenül konszenzus kialakítani, de már maga a megközelítés is nagyon jó. Az Európai Ügynökség, illetve a tanácsadás, ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy fontos rögzítenünk azt, hogy a, ezt az ügynökséget hogyan vonják be a nyomozásba, illetve meg kell találni annak a módját, hogy hogyan lehet ezt az ügynökséget folyamatosan e, értesíteni, informálni, hiszen a nyomozásokból és a balesetekből sokat lehet tanulni. Ez e, nagyon fontos e, az ESZA munkája szempontjából is. Ami pedig a utasok jogait illeti, az információhoz való jogot, ez is nagyon fontos, illetve a családtagok, a család informálása. Megemlítette a referens, a kontakt személyi szerepét. Azt gondolom, hogy ez is támogatandó. Fontos, hogy az utasok listáját mi hamarabb rendelkezésre bocsássák, minden egyes légitársaságnak szüksége van egy válságtervre, illetve légitársaságonként szükség van egy kontakthelyre is. Az utolsó megjegyzésem pedig a statisztikára vonatkozik. Ebben az anyagban utal, utalás történt az említett témára is. Én azt szeretném kérni annak érdekében, hogy jobban használhassuk az európai szinten a statisztika, európai szinten a, statisztikákat. Fontos, hogy a módszert finomítsuk, egy finomított módszere van szükség, és fontos, hogy első lépésben a tagállamok az adatbankot, amely már most is rendelkezésre áll, ez, ehhez eljutassák információikat, mégpedig ugyanazon a módon. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani de Vrejek asszonynak a jelentésért. Egy nagyon érzékeny témáról van szó. A jelentés ezt tiszteletben is tartja, hiszen olyan emberekkel van dolgunk, akik elveszítették hozzátartozóikat. Kacsin úr az árnyék jelentéstevő, sajnos nem tud részt venni a mai ülésen, és megkért engem, hogy továbbítsam mondandóit. Nagyon fontos látni azt, illetve megvizsgálni azt, hogy mik voltak a szadott baleset okai, illetve meg kell próbálni az ilyen jellegű balesetek többszöri előfordulását. Matthew elmondta azt, hogy meg kell próbálni nem nemzeti szabályozásokhoz visszanyúlni, és az egységes európai légi térség mindig az ászlónkon van, ezt többször említettük már, és ez is fontos, hogy politikai szembe, szempontból tisztázzuk ezzel a szabályozással, hogyan szeretnénk eljárni. Az érintett utasok érdekeit kell képviselni, és joguk van a, tudni azt, hogy mi is foglalkozunk azzal, hogy itt javítsunk a meglévő szabályozáson. Az essa szerepét is többen említették, fontos ennek az ügynökségnek a szerepét tisztázni, és nem szabad konfliktust teremteni az általunk felállítandó hálózat és az essa eredeti szerepe között. Fontos az ESZA-t bevonni a munkába, hiszen az ő hatáskurukat is érintik ezek a feladatok. Nagyon érzékeny adatokról van szó az utasok adatai esetében, és itt fontos az egységes fellépés. Világosnak kell lenni annak, hogy nem akarjuk az összes adatot kiadni, hanem csak speciális esetekben az igazságszolgáltatásnak eh, szüksége van, és fontosnak tartjuk az adatvédelmet, illetve pontosan el kell gondolkodni akkor, amikor a baleset okait kiderítik, hogy milyen adatokra van szükség feltétlenül. Köszönöm szépen, Zenki úr! za bardzo ciekawe materiały. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a nagyon érdekes információkat, és ezzel egy időben hadd vessek föl néhány problémás pontot. A jogszabály tervezet, amin dolgozunk, és amiről azt reméljük, hogy a parlament elfogadja, ez a következő célkitűzéseket tartalmazza. Ugye a repülés terén felmerült balesetek megvizsgálásáról van szó, annak érdekében, hogy ezeknek az eredményeivel sikerüljön megelőzni további baleseteket. Úgyhogy szeretném, szeretnék utalni valami fontos dologra, az egyik alapvető kérdésre ezen a területen. Manapság ugyanis bizonyos tagállamok vizsgálják ki a a baleseteket, megvannak a saját ügynökségeik, hatóságaik, amelyek végrehajtják a balesetek kivizsgálását. Amikor ilyen típusú bizottságok, hatóságok nem osztják meg az információkat másokkal, akkor ez nagy problémát jelent. A tagállamoknak csak 50%-a látja el adatokkal a központi adatbankot, központi archívumot. Pedig ez nagyon fontos lenne sokokból. Tudjuk, hogy a balesetek ismétlődnek, ez az egyik dolog. És csak néhány típusú, mondjuk egy tucatnyi repülőgép típus létezik. Úgyhogy egyre inkább egységesek a készülékek, amelyeket használnak, a berendezések, amelyeket használnak ezeken a gépeken, úgyhogy nagyobb nyomást kellene helyezni a tagállamokra, hogy osszák meg az információkat. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk eh, ezt a tényt, hogy csak a, meglé- hogy, hogy a balesetek vizsgálatai után csak ezeknek csak 50%-áról van információnk. Ez az egyik dolog. A másik dolog az áldozatok kérdése hát a tömeges balesetek nagyon sok áldozattal járnak, ez világos. Én azt javaslom, hogy a Minél, hogy minél gyorsabban tájékoztassuk a családokat. Nem hiszem, hogy meg tudunk -e egyezni abban, vagy egyetérthetünk abban, hogy különböző lehetséges határidők létezzenek különböző forgatókönyvek alapján. A mostani e, értesítési rendszer az most jó, e, figyelembe vesz bizonyos jogi meg e, meggondolásokat, de nem igazán veszi figyelembe a humán faktort, a pszichológusokkal, orvosokkal való kapcsolatokat. Köszönöm, elnök. Árnyék jelentéstevőn kívül Lichtenberger nincs ma itt, mondja a képviselő úr, de szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért, és két pontot szeretnék itt felvetni. Először is az ötös pont, ezt nagy, nagyon is támogatjuk, hiszen az áldozatokat nem szabad a bizonytalansággal konfrontálni, vagy ezzel terhelni, és az kártalanítással kapcsolatos információt sem lehet örökké valóságig húzni. Hogyha ezek évekig tartanak ezek az eljárások, akkor, akkor ez elveszi a kedvét nyilván az áldozatoknak, úgyhogy ez nem engedhető meg. A másik pont az ötös pont B pontja az utas eltűnésére vonatkozó tájékoztatás kérdése. Világosan tár, szerepel itt, hogy itt egy, egy bizalmi szeméről van szó, azonban az adatokat nem szabad továbbadni. Hogyha minden információt továbbadunk, ez a SWIFT-tel kapcsolattal, eh, kapcsolatban felmerült már, és nem tudjuk, hogy kinek, hát ez nem működik. Ezek eh, az információk bizalmas információk, és baleset eh, esetén is bizalmasan kell kezelni őket. Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is szeretnék köszönetet mondani De Veyrek asszonynak, aki előzetes ülést tartott, és ott megvitattuk azt, hogy mit kíván a jelentésébe belefoglalni. Nagyon örülök annak, hogy sor került erre a vitára, erre az eszmecserére is, és üdvözlöm az ő által megfogalmazott pontokat. Én 25 évet töltöttem e, ebben az iparágban, és e, ezen a területen dolgoztam, és e, igazán ismerem ezt a helyzetet. Azt hiszem, hogy pozitívan, amit el, megtanultunk az elmúlt hat évben az az, hogy mivel nyitott, nyílt vizsgálatok vannak, az erek független a politikásoktól, az ügy, politikusoktól, ügynökségektől, e, ezért sikerült a legtöbb esetben valóban kideríteni, hogy mi, mire, mi volt a probléma oka. E, technikai hiba, emberi hiba, minden baleset egyedi. Nincs két egyforma baleset, erre kell alapozni a munkánkat. Ami a jelentés tervezetet illeti, vagy a munkadokumentumot illeti, igen, hálózatokra szükség van. Hívhatjuk akárhogy, lehet ez hálózat, vagy akármi, de nagyon fontos, hogy az eddigi, az eddigi meglévő kapcsolatokra és hálózatokra épüljön ez fel, nem kell új testületeket létrehozni, nem kell a bürokráciát növelni. A nyolcas cikket illetően én értem, hogy a tagállami munkacsoportok és a e, szakértők már találkoztak ennek a szabályzatnak a bevezetése előtt, hiszen volt bizonyos aggaszt, voltak bizonyos aggasztó kérdések. E, április 28-áig nem fogunk erre kitérni, úgyhogy kérdezem, hogy a 8-as és a 9-es cikket hogyan fogják eh, megfogalmazni, hiszen nekünk ezt kell majd módosítani. Minden esetre a, eh, az érdek konfliktussal kapcsolatban az eh, bizottság, az EASA és más felek közötti konfliktusokban világosan kell látni. Ami az, Euró, az, az EASZ-t illeti, ahogy Krisztin Teverekes elmondta, azt hiszem, hogy a tanácsadó szerepe lenne megfelelő, tanácsadói szerep lenne megfelelő. Tisztázni kell ezt a pontot, ahogy a nemzetközi eh, standardekben és gyakorlatokban a Csikágói konvencióban szerepel nemzetközi forgalomról beszélünk, nemzetközi szabályozásokról beszélünk, úgyhogy nagyon óvatosaknak kell lennünk a megfogalmazásban, hogy biztosak lehessünk benne, hogy megfelelően inter, meg, interpretálják ezeket és hajtják végre ezeket a pontokat. Ami a tanácsadó szerepet illeti, ez, és a tanácsadó kifejezés, ez lenne a megfelelő meg, megfogalmazás. Ami a tanácsadónak az interpretációját illeti, világosan kell látnunk, hogy miért van szükség a feladatok megosztására és általában a szeparációra az ügynökségek, a vizsgálati szervek, a politikusok között. A kettes bekezdésben láttuk már ezt a pontot, hogy az EASA-nak milyen feladatai legyenek. Ami a 12-es cikket illeti, itt megvizsgáltuk a a különböző információkhoz való hozzáférést, a repülés közben rögzített információkhoz való hozzáférést, ezt szerintem nem kellene nagyon bátorítani ez egy védett adat, és ennek megvannak az okai. Ami a 16-os cikket illeti, hogyha egy súlyos balesetre kerül sor, Eh, akkor itt felmerül az, hogy a eh, fedélzeten dolgozók, hogyha túlélték a balesetet, nekik eh, az ő hozzájárulásra van szükség az adatok továbbításához, de nem az ő adataikról van szó, tehát nem biztos, hogy erre szükség van. Azt hiszem, hogy van még itt egy pont, megfelelő kifejezéseket kell használnunk itt az utasoknak a listájával kapcsolatban. Nem akarok nagyon további részletekbe menni, de néhány pontot hadd említsek még, ami az igazságszolgáltatást illeti. Hát ez kicsit érzékeny terület, nálunk más az igazságszolgáltatás, és nagyon nehéz ez a terület itt egy kicsit figyelmeztetnénk mindenkit, óvatosságra inténnék mindenkit az igazságszolgáltatás szerepével kapcsolatban. Engem aggaszt, hogyha megnézzük a szöveget, akkor akkor felmerülhet annak a veszélye, hogy például a pilóták, illetve más személyzetnek a vallomásait fel lehet használni igazságszolgáltatási eljárások során, ezzel kapcsolatban nagyon óvatosnak kell lennünk. A végső pont pedig úgy tűnik, hogy itt nagyon fontos és nagyon érzékeny kérdésről van szó. Én most már lassan a végére érek, nincsen koordinátorunk, nincs árnyék jelentéstevőnk, úgyhogy az ő idejüket is szeretném kihasználni. Az utolsó pont. Elnök úr, azt hiszem, hogy az ECR frakció nagyon-nagyon tudatosan bánik a hozzászólási idejével. Ami az adatbankot illeti, és az ezzel kapcsolatos információkat illeti, Be, az európai Unióban bevezették a kötelező érvényű jelentési jelentést és mi, meg be, mi pedig kértük az önkéntes jelentés rendszerét, ami nagyon jól működött az Egyesült Királyságban 20 éven keresztül, nagyon hatékony volt. Azt hiszem, hogy ezt meg kellene néznünk, hogyha befejeztük ennek a jogszabálynak a vizsgálatát, és erre kellene bátorítani a tagállamokat. Az utolsó pontom ez lett volna, elnök úr, és köszönöm de Veirák asszonynak a munkáját. Konstruktív párbeszédre kerül sor, és remélem, hogy megfelelő lesz a lezárás kérdés is. Vannak itt bizonyos kérdések, és tisztázni kell a bizonyos megfogalmazásokat az Európai Bizottság részéről is. Köszönöm. Higgins úr. Thank you very much, Mr. President, and I would like... Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozni szeretnék az nyitó megjegyzéseihez, és szeretnék részvétemnek hangot adni azokkal, akiknek képviselője, képviselői eh, itt vannak közöttünk, és szeretteiket veszítették el. A célja ennek a feladatnak az, hogy az ő fájdalmukat enyhítsük legalább azzal, hogy biztosítjuk a nyomozások, illetve vizsgálatok megfelelő levezetését. Fontosnak tartom azt, hogy javítsuk a az ellenőrzéseket, illetve az igazságszolgáltatást, a biztonság szerepét. Ami kulcsfontosságú, az az információk szolgáltatásához is kapcsolódik. Tudni kell azt, hogy ki tartózkodott egy adott gépen, amikor ez lezuhant, és ezt először a hozzátartozóknak kell eljuttatni, illetve velük tudatni, mielőtt ez még az újságokban megjelenik. Meg kell erősíteni a nyomozásokat, illetve a megelőzésre is oda kell figyelni. Ami a légi közlekedés biztonságát illeti, például a pilóták eh, munka idejét növelték, én a biztonságot támogatom, de a fontos tudni ezt, hogy a pilóták óriási nyomásnak vannak kitéve. Írország Írországot 20 percet körbe lehet refülni, de ez a 20 perc túlságosan eh, nagy stresszt jelent a pilóták számára. Én eh, az Air Lingus egyik járatán utaztam, és a pilóta mögött ülhettem, és az egyik legfontosabb témája a eh, konferen- ez, egy, ez egyik konferenciának a biztonság növelése volt a pilóták számára. Mi a régi közlekedés biztonságának a nagyon fontos aspektusával foglalkoztunk a reptérekkel, a biztonsági vizsgálatok nagyon erősek, és a közúti forgalom biztonságát is sikerült megerősíteni, ez a légi közlekedése nem mondható el. A tréning intézkedéseket is visszaszorították, pedig ennek igenis nagyon nagy jelentősége van a repülők lezuhanása számának csökkentésében. Alvarez asszony, parancsoljon! Gracias, A mí también me gustaría ah, felicitar a la ponente. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevő asszonynak. És szeretném ah, kiemelni, hogy mennyire fontos jelentésről is van itt most szó. A légi közlekedés az egyik legbiztonságosabb szállítási ágazat, de ugyanakkor azért történnek itt is balesetek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy most mi, az a mi feladatunk, hogy az összes olyan javaslatot támogassuk, amelyek a balesetek okainak kivizsgálásával foglalkozik, és azt javítja. A jelentéstevő egy alternatív lehetőségről is beszélt. Miről is van szó? Utal azokra az intézkedésekre, amelyek a családtagok szenvedéseit enyhítik. Főként azzal kapcsolatban, hogy minél hamarabb kapjanak információt az utaslistákkal kapcsolatban. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a családtagok szenvedését megtapasztaltam én is, amikor ezen a területen dolgoztam, hiszen ők nem tudták azt, hogy kik vannak ott, kik voltak rajta azon az a, a gépen. És ebben az esetben a családtagok választ várnak. Éppen ezért a javaslatban a jelentéstevő asszony egy alternatívát javasolt, és én az első opció, opciót támogatom, mi szerint már a gép felszállása előtt állítsanak fel egy utaslistát, ugyanis nem hiszem, hogy a légitársaság ne tudná megállapítani azt, hogy ki hová repül és ilyen szempontból a Csikágói Egyezményhez is kapcsolódnék, hiszen a légitársaságnak kötelezővé kellene tenni az utaslisták összeállítását még a repülőgép felszállás, felszállása előtt, ugyanis ennek köszönhetően lehet lecsökkenteni azokat a szenvedéseket, amelyeket a családtagoknak okozunk. Ugyanis ezeknek az embereknek akkor egy óra egy évszázadnak tűnhet, és két óra vége láthatatlannak. Úgyhogy szinte azonnal választ kellene adni, és nem hiszem, hogy helyes elfogadni azt, hogy a repülőtársaság azt mondja, hogy nem tudja, hogy ki volt az adott gépen. Korábban elmondtam egy kollégámnak, hogy sokszor tudni kell azt is, hogy milyen árukat szállít egy adott repülőgép, ugyanis hogyha például veszélyes anyagokat szállít, akkor ennek következményei lehetnek, és amennyiben ezt tudjuk, akkor rögtön meg lehet tenni mindent annak érdekében, hogy a negatív következményeket elhárítsuk. De Fejrák asszony beszélt arról is, hogy mennyire nagy az összeütközési felület a biztonságot feltáró vizsgálat, illetve a jogi procedúrák között. Úgyhogy mindenképpen a legfontosabb az lenne, hogy a biztonságot javítsuk eh, annak érdekében, hogy más repülőgép balesetek ne történjenek. Köszönöm, Van Dálen úr következik. Elnök úr, köszönöm szépen. Néhány pontra koncentrálnék csak. Teverák asszonyhoz fordulva. Először is a négyes pontban az szerepel, hogy ön azt javasolja, hogy az, ami a eh, hogy, hogy az igazságszolgáltatásnak adják át a vizsgálatok eredményét. Nos, én többször is vizsgálódtam polgári repülési balesetek esetében, és azt láttam, hogy az igazságszolgáltatás, illetve az, az ügyész, ügyészség nagyon gyorsan kéri az adatokat, és ez nekem nem igazán tetszett, hisz, tetszett, hiszen fontos, hogy a vizsgálatok során megvalósuljon a függetlenség, és nem, nem azonnal a büntetőjogot kell e, itt alkalmazni. Úgyhogy ez a szám nekem, vagy ez a, ez a bekezdés nekem túlságosan drasztikus. Nálunk van egy független vizsgálati tanács, és csak akkor adják tovább az, az igazságszolgáltatásnak az adatokat, hogyha gyilkosságról, emberülésről, terrorizmusról vagy túlszejtésről van szó. Ezek tényleg nagyon komoly dolgok. Ezeket az adatokat kell továbbadni, nem pedig az összes adatot az igazságszolgáltatásnak. Aztán eh, ezek az adat eh, közlési kötelezettségek, hát ezt eh, az igazságszolgáltatásnak kellene, igazságszolgáltatásra kellene hagyni, hogy hogyan járjunk itt el ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos lenne, hogy legyenek bizonyos objektív kritériumok, amelyek valóban relevánsak az adatokkal kapcsolatban. Úgyhogy tényleg megfelelően keretbe kell foglalni az igazságszolgáltatás munkáját, és a Csikágói egyezményre kell emlékeztetnünk. Aztán a kollégák beszéltek egy esetleges európai vizsgálati eh, hatóságról. Hát eh, olyan utat kell választani, amelyben biztosított a függetlenség. Most ugyanis az a helyzet egyes tagállamokban, hogy az ügyész gyorsan, vagy a tagállamok, vagy a repülő, repülőtéri ügynökség, vagy hatóság lép fel nagyon gyorsan, és itt akkor nincs már függetlenség. Köszönöm, Ayala Szender következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és látszik, hogy nagyon nagy az érdeklődés a téma iránt, és nagyon jól eh, alaposan előkészítette a jelentést. Az EASA eh, szerepét szeretném itt eh, egy kicsit kiemelni. A tanúsítás kérdését. Az a helyzet ugye, hogy ha balesetre kerül sor, és tudjuk, hogy a vizsgálatokat hogyan folytatják, akkor ezzel kapcsolatban ugye felmerülhet egy olyan helyzet, amelyben a bíró vagy az igazságszolgáltatás a, nem tudta biztosítani a részvevőknek a függetlenségét, hiszen mert felmerültek itt problémák, nem tudom, hogy ignorancia volt-e ez, de ami egy vizsgálatnál történik, amit az ELSA megkap, amit az ELSA összeállít, azt az, ezzel kapcsolatban az igazságszolgáltatás is tehet fel kérdéseket, hogy főleg, hogyha technikai adatokról is van szó, Tehát bizonyos vizsgálatokra sor kerül, ezekből információk állnak rendelkezésre, és nem igazán érthető minden alkalommal, hogy az EASA milyen alapon vesz részt a vizsgálatokban. A kontaktszemélyekkel kapcsolatban szeretném, hogyha egy kicsit mélyebbre mennénk, vagy a részletekbe mennénk ezzel kapcsolatban. Európai szinten e, ez nem csak a e, repülő, repülési balesetekre vonatkozik, repülőgép szerencsétlenségekre, hanem általában balesetekre. Spanyolországban nem annyira hasznos ez. Ott az embernek megvan a saját mobil, van ugye a telefon, mobiltelefonja, és lehetőséget kellene találni arra, hogy például a beszállásnál rögzítsék ezt az információt. Ezt a kérdést tehát mindenképpen még részleteiben meg kellene tárgyalni. Egyetértek azzal, hogy a hogy, hogy vannak válságközpontok a repülőtereken, de hogyan működik az együttműködés, hogyan működik a, a hatóságokkal való együttműködés, ezt kellene tisztázni. Ami a megelőzést illeti, erről nyilatkozott ugye a bizottság és a jelentéstevő is, hogy vannak most bizonyos eljárások, de minden egyes preventív intézkedés esetében fontos az, hogy garantáljuk, azt, hogy a tájékoztatás és a vizsgálatok a normál munka részét, a rendes munka részét képezzék. Jó lenne tehát, hogyha az e vizsgálatokkal kapcsolatos információ adás ez automatikusan történne. Foster asszonynak lenne még egy hozzászólása. Itt egy nagyon rövid pont az információkkal kapcsolatban. Nincsen eh, arra bocsánat, hogy egy, hogy egy légitársaságnak nincsen utaslistája. Erre nincs, bota, nincs, nincs bocsánat, erre nincsen semmi ok, megvannak a PNR adatok, ez létezik, E, és létezik a kargó és utas manifestum. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nem kellene vitáznunk. Aztán, hogy mit csinálunk ezzel az információval, hogyha balesetre kerül sor, az már másik kérdés. De az, hogy nem áll rendelkezésre információ, az nem létezik. Elnök? Igen, köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Mielőtt az Európai Bizottságot, eh, Szibon urat kérem, hogy tájékoztasson bennünket, én is eh, hadd mondjak néhány dolgot. Én magam Foster asszony és Van Dalen asszony hozzászólásait eh, végig gondolva az EASZ-val kapcsolatban azért aggódom. Egy kicsit aggódom amiatt, hogy az EASZ-t úgy látják, mint hogyha egyenlő fél lenne a, a vizsgálatok során. Ez, ez nem kellene, hogy így legyen. Nem lehet, hogy a szabályozó legyen a repülőgép szerencsétlenség kivizsgálója is. A szabályozás teljesen világos, illetve a Csikágói Konvenció 13-as pontja is azt mondja ki, hogy tanácsadó testület kell, hogy legyen az EASA. Ezzel kapcsolatban nincsen probléma ahogy az amerikaiak is ott lennének, hogyha amerikai eh, repülőgép szerencsétlenségről van szó, vagy franciák ott lennének, hogyha a francia repülőgép szerencsétlenségről tanácsadó minőségben lennének ott, de csak tanácsadó minőségben teljesen világosan kell, szeparálni kell az egyes eh, pontokat. Az egyik a eh, szabályozás kérdése, a másik pedig a kivizsgálás kérdése. Mert a szabályozónak lehetnek érdekei. Lehet, hogy azért került sor a repülőgép szerencsétlenségre, mert a szabályozás nem volt megfelelő. És akkor ezekkel kapcsolatban felmerülhetnek problémák. Lehet, hogy a nemzeti szabályozók nem végezték el a feladatukat, és ennek is, ennek is szerepe van a fekete listák létrehozásában. Eh, Verek asszony eh, kiváló hozzászólása után is eh, ragaszkodnék ahhoz, hogy ezt a két feladatot szeparáljuk egymástól. Igen, legyen az EASA-nak tanácsadó szerepe, az rendben van, de más nem. Másik kérdés, ami itt engem egy kicsit meglepet. Először is, és láttuk ezt a belga vonatbaleset és balesettel kapcsolatban voltak olyanok, akik 5 perc múlva eh, kijelentették, hogy mi okozta balesetet. Hát ez általában médiában volt így természetesen, de mindig voltak olyanok, akik megpróbáltak 5 perc alatt diagnózist felállítani. Eh, tudjuk, hogy a közlekedéssel foglalkozók folyamatosan emlékeztetjük, emlékeztetünk mindenkit arra, hogy amíg nincsen hivatalos jelentés, nem állapíthatjuk meg, hogy ki, ki okozta a balesetet. Miért van az, hogy még mind a mai napig vannak olyan tagállamok, ahol ha balesetre kerül sor, az már rögtön kijelentik, hogy ez bűncselekmény helyszíne. Hát ez nem tudhatjuk, hogy ez bűncselekmény helyszíne. Azt tudjuk, hogy baleset, azt tudjuk, hogy tragédia, de nem tudjuk, hogy bűncselekményre került a sor. Úgyhogy nem tudom, hogy jó módon vizsgáljuk rá a dolgokat. Először meg kell vizsgálni, először baleseti színhelyeken nyilvánítani. Aztán vizsgálatra kerül sor, mi okozta a balesetet, és aztán utána lehet végig gondolni, hogy szerepe van az igazságszolgáltatásnak ebben. Nem pedig fordítva, mert ha fordítva csináljuk, akkor lehet, hogy azok, akik, akik tudják, hogy mi, vagy tudnak valamit arról, hogy mi romlott el, vagy mi okozta a balesetet, nem fognak tanúvallomást, tanúvallomást tenni, mert félnek attól, hogy rögtön a bűncselekménynek nyilvánítják ezt az egész balesetet. Volt egy olyan eset, amikor egy DHL eh, kargó gép ütközött eh, Németország felett, és eh, és egy, egy gyászoló hozzátartozó megkilkolta a, a, a légi irányításért felelős szemét, mert túlságosan elhamarkodott információk kerültek napvilágra. Ez nem, ez, ez nem megengedhető. Ez, köszönjük szépen te Ferrák asszonynak a kiváló jelentését, de én magam nagyon-nagyon is azzal értek egyet, amit több képviselő mondott el. Foster asszony és Van Dalen úr, főleg ezekkel kapcsolatban nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, hogyha ezzel a kérdéssel foglalkozunk különös tekintettel a függetlenségre, és tehát az, az easz nak a függetlensége és a feladatok megosztása. Először az Európai Bizottság. Elnézést, egy kicsit elragadott a hív. Szívornunk következik a bizottságtól. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is természetesen a jelentéstevő asszonynak szeretnék köszönetet mondani azt gondolom, hogy a mai első vitára elkészült anyag az összes fontos kérdése felhívja a figyelmet a bizottsági javaslattal kapcsolatban, és nagyon jó alapú szolgál a későbbi vitákhoz. Azt gondolom, hogy az első vita is egy nagyon komoly vita volt, ez helyén való is így, hiszen egy rendkívül komoly problémával foglalkozunk. A bizottság döntése miszerint 15 év után az első jelentés 15 éve létezik, illetve irányelv a nyomozásokkal kapcsolatban, és két a alapra vezethető vissza ez az irányelv. Egyrészt a tapasztalatok értékelésére, a pozitív és a nem különösebben pozitív tapasztalatokra is Ezekről azt gondoljuk, hogy EU-s szinten jogalkotási szempontból nagyon is fontosak. Az elmúlt 15 évben kiderült az, hogy a közösségi jogrendszerben fejleszteni kell a légiközlekedés biztonságát, ez részben meg is történt, és a balesetek utána járására vonatkozó jogalkotás, illetve a nyomozásokra vonatkozó szabályok is ezt jelzik. Mindebből az vezethető le, hogy a modernizációra feltétlenül szükség van, ez időszerű, a szakbizottságban elhangzott vélemények is erre utalnak. A legfőbb célok egyrészt a nyomozási kapacitások javítása Európában általában, azáltal, hogy az illetékes eh, instanciák által kialakított hálózatot erősíteni kell, és azt gondoljuk, hogy fontos tisztázni az EASZA szerepét is. Elnök úr részben a tapasztalatcsere erősítése érdekében fontos, hogy az érintettek között nagyobb mértékben valósuljon meg a tapasztalatcsere, Fontos a szakértők cseréje is, illetve a rendelkezésre álló források megfelelő kihasználása. Egyelőre bizonyos tagországokról elmondható az, hogy ezekkel a forrásokkal jól tudnak gazdálkodni, másokról ugyanez nem mondható el. Éppen ezért gondoljuk azt, hogy az említett típusú hálózat a nyomozásoknál az egymás kölcsönös segítését is erősítheti. A képviselők arra is felhívták, felhívták arra a figyelmet, hogy a múltban volt konfliktus a baleset kivizsgálása, az okok kivizsgálása és felderítése, illetve az ügyészségi nyomozás között, bírósági nyomozás között. Ezek néha gyakran akadályoztatták egymást akaratlanul, éppen ezért fontos itt bizonyos szempontokat még tisztázni. A harmadik megjegyzésem, és erre már utaltam is, a Európában bővült az általános biztonsági jogalkotás, létezik egy olyan ügynökség, amely kizárólag biztonsági kérdésekkel foglalkozik, éppen ezért időszerű a kapcsolatot az ügynökség, illetve a baleset kivizsgálásában együttműködők között javítani. A kollégák felhívták erre a figyelmet, a potenciális konfliktusokra, amelyek kialakulhatnak olyan esetben, hogyha a jogszabály alkotó nem veszi figyelembe az említett szempontokat. Ez a téma nem korlátozik a légiközlekedés biztonságára, a témával kapcsolatban a vitát a, már lefolytattuk Amerikával kapcsolatban is, és minden egyes baleset esetében felmerül az a kérdés, hogy mi az, amit a jogalkotóknak kell kivizsgálnunk, és mi az, amit a baleset kivizsgálásában dolgozóknak kell kivizsgálniuk. Az ELSA szerepéről nem mondhatunk le két ok miatt sem. Egyrészt azt gondolom, hogy a szabályozók tapasztalatokat szereztek, és ezzel gazdagíthatják a folyamatot. Nagyon fontos, hogy ők időben kapjanak megfelelő információkat, annak érdekében, hogy egy adott baleset okainak megismétlődése miatt a baleset ne ismétlődhessen meg. A negyedik pont a biztonsági ajánlások, hogyha az adott baleset kivizsgálásakor kiderül az, hogy mely okok vezethettek valószínűleg, illetve nagy mértékben a balesethez, akkor javaslatokat kell megfogalmazni, még mielőtt az adott szabályozások módosulnak. Ez egy olyan elem, amely ma még alulfejlett és nem megfelelő. Az adatbank kialakítását éppen ezért nagyon fontosnak tartunk az érdeklődők, illetve az erre jogosultak számára. És az utolsó pont, erre szinte mindenki kitért, a hozzátartozók jogaira, akik hozzátartozóikat veszítették el a balesetben, a balesetek után közvetlenül mindig felmerül az, hogy bizonyos érzékenységek sérülnek, mindannyian ismerjük az utaslista problémáját, itt javítani kell a helyzeten, azt gondoljuk, hogy azokat a lehet, azt a lehetőséget is javítani kell, hogy a balesetben halálozottak áldozat, tehát az áldozatok hozzátartozói hozzáférhessenek eh, az említett információkhoz, anélkül, hogy ezzel bárkinek a jogai sérülnének, ez az adatvédelem szempontjai csor, csorbulnának. Támogatjuk ezt az anyagot, illetve a megfogalmazott célokat, és azt gondoljuk, hogy fontos meghallani a kiegészítő javaslatokat is, illetve ehm, a veszélyre való felhívást, ami a jogalkotási eljárás jelenlegi állapotát illeti a tanácsban, a spanyol elnökség azon fáradozik, illetve a miniszterek tanácsa ebben a hónapban egy általános megközelítést alkalmazott, és majd kiderül, hogy ennek mi lesz az eredménye. Egy olyan témáról van szó, amely előrelátható módon a tanács és a parlament között is további vitákat tesznék szükségessé. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon jó, konstruktív első cserére került, azt gondolom, John. Köszönöm, Krisztián. Csak nagyon röviden. Köszönöm szépen. Nem kívánok most minden egyes felszólalásra külön-külön reagálni, de köszönöm szépen a felszólalásokat, a javaslatokat. Úgy tűnik, hogy konszenzus alakult ki a hálózatokkal kapcsolatban. Meissner asszony és Alkádraui úr is beszéltek erről. Fontos az, hogy a feladatokat felsoroljuk, és ahogyan Foster úr és Vandalen úr is elmondták, szó sincs arról, hogy további struktúrákat javasoljunk. Szinte mindenki felszólalt, és azt hiszem, hogy ez egy fontos témakör, ez azt is mutatja. A az utaslisták tekintetében. Nagyon sokan azt mondták, hogy minél hamarabb le, létezzen ilyen lista, de azonban Matthew Gross is elmondta azt, hogy minél hamarabb kell, kell ezt a listát közzétenni, de ennek megbízhatónak kell lennie. Én is úgy gondolom, ahogy ön, de amikor beszéltem a légitársaságok képviselőivel, úgy tűnik, hogy az utolsó pillanatban is még vannak változtatások a jegyekben, úgyhogy nagyon nehéz utaslistát összeállítani. De hát ez egy olyan téma, amin még dolgozunk, úgyhogy meglátjuk, hogy mit lehet még itt tenni. Krámer úr, ön beszélt a titkos információkról, Valóban itt az Európai Adatvédelmi Hivatal együttműködésére lesz szükség még. Azt hiszem, hogy április végére kész lesz ez a jelentés. Együttműködöm az árnyékjelentéstevőkkel, és miután tudom, hogy mindenki érdekel ez a téma, ezért bármikor készen állok arra, hogy felvegyem a kapcsolatot bárkivel. Elnök, köszönöm szépen. Április 28-án fogjuk megvitatni ezt a jelentést. Május 12-én lesz a módosítások beterjesztésének határideje, és illetve hogy május 4-e lesz a módosítások beterjesztésének határideje, és 28-án még egy vita lesz róla. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk a Lisszaboni szerződés követő eljárásokra vonatkozik a nemzetközi légiközlekedési megállapodásokról. bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy a parlament egyetértésére van szükség a nemzetközi um, egyezmények aláírásához a tanács részéről. Nos, innentől kezdve a rendes jogi eljárás, senki sem, most már így hívjuk, hiszen senki sem szereti a co-decision kifejezést. Tehát itt igazából a mi szakbizottságunk felelősségébe tartozik a légiközlekedéssel kapcsolatos nemzetközi egyetért, vagy együttműködési szerződések aláírása, és ez a konzultációs vagy egyetértési eljáráshoz kapcsolódva most már a szakbizottságunk egyetértését kívánja meg. A koordinátorok fogják majd meghatározni, hogy mik lesznek a céljaink, akkor, amikor a bizottság nemzetközi egyezményekről tárgyal. Szeretnénk, hogyha a parlament részt vehetne ezeken a szüléseken. Ez persze a következő hónapok munkájának az egyik legfontosabb vitáját képezi majd. Tehát meglátjuk, hogy a jövőben hogy alakul ennek a jognak a konkrét formába való megvalósítása. Nézzük a bizottság részéről. Bulgár Vené úr, aki ö, osztályvezető a bizottságnál ebben a témában, ő fogja most bemutatni a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen. Minden bizonyal ön is emlékszik arra, hogy öt évvel ezelőtt a korábbi parlamenti ciklus elején a bizottság egy közleményt terjesztett be azzal kapcsolatban, hogy a légiközlekedés terén a külkapcsolatokat hogyan is kívánja alakítani, és igazából az a belső piacnak nemzetközi szintre való kivetítését irányozta elő. Kölcsönösségi alapon, illetve verseny alapon. Ezt a megközelítést két pillére helyezhetjük. Az egyik az egy jogi pillér, amelynek az a célja, hogy jogbiztonságot biztosítson a bilaterális egyezmények során, harmadik országokkal való tárgyalások tekintetében. Az Open Sky például erre egy nagyon jó példa 2002-ben. Körülbelül 1500-2000 ilyen nemzetközi bilaterális egyezményünk van. Ennek a fele 100, 1140 már megfelel a mi belső elvárásainknak, tehát Európai Uniós elvárásainknak, akár horizontális szinten, akár pedig bilaterális tárgyalások útján kötötték ezeket meg. A második pillér pedig az azt jelenti, hogy új lehetőségeket aknázunk ki partnereinkkel a közlekedési piacon, a legfontosabb kereskedelmi partnereinkkel, de ide tartozik a jó szomszédsági kapcsolatok építése és a beruházási lehetőségek felfedezése is. Nos, milyen kontextusban is gondolkozunk? A hagyományos bilaterális egyezményeket meg kell haladni. Igazából most arra van szükség, hogy egy nyitott égboltot hozzunk létre szolgáltatási piacon és befektetési területen egyaránt. Fontos ilyen szempontból az, hogy a jogszabályi hátterek konvergáljanak egymással. Globális egyezményekre van tehát szükség az Egyesült Államokkal, éppen tárgyalások folynak, amint önök is tudják, ezek elő, eléggé előre haladott állapotban vannak, és az a céljuk, hogy 2007-es első megegyezésünket még tovább fejlesszük. Kanadával pedig nemrég decemberben, az elmúlt év decemberében írtunk alá egyezményt. Hasonló egyezményekkel kapcsolatban tárgyalunk Ausztráliával, Új-Zélanddal, és azt is el szeretném mondani, hogy mandátumot kért az Európai Bizottság a tanácstól Kínával és Indiával folytatandó tárgyalásokra. A bizottság ezzel kapcsolatban még nem kapta meg a mandátumot. Tehát nézzük meg, hogy a szomszédos országokkal mit is szeretnénk elérni. Egy kicsit ki szeretnénk tágítani az együttműködési teret, egy közös légi közlekedési területet szeretnénk létrehozni azon a sztenderdek mentén, és a, természetesen az európai sztenderdeket szeretnénk érvényre juttatni. Marokkóval 2006-ban volt egy egyezményünk, azután van egy olyan egyezmény, amely a nyugati-balkán államokhoz köt bennünket, és további tárgyalások folynak. Különböző stádiumban vannak egyébként ezek a tárgyalások. Más földközi tengeri térségi országokkal, Izrael, Jordánia, Libanon, de Tunézia és Algéria is szóba kerül a közeljövőben. Azután Ukrajnával és Grúziával is tárgyalásokat szeretnénk folytatni. Nézzük a légiközlekedési szolgáltatások területét. a légiközlekedés biztonságával kapcsolatos specifikus egyezményekről ö, tudok beszámolni, amelyet Kanadával írtunk alá 2009-ben, és ö, az Egyesült Államokkal is már aláírási fázisban van ez egy egyezmény, és Brazíliával is tárgyalunk erről a témakörről. Azután van egy együttműködési egyezményünk a Nemzetközi Légiközlekedési szervezettel, illetve ez még tárgyalási fázisban van, és aztán Amerikával, a latin-amerikai országokkal egy együttműködési memorandumot szeretnénk aláírni, amelynek az lenne a célja, hogy interoperabilitás valósuljon meg a rendszerek között és közösen tudjuk a légi közlekedést irányítani. Azután, hát egyelőre ennyit arról, hogy milyen egyezmények léteznek már, és milyenek vannak éppen tárgyalási formában. Most erről még tudnék részletesebben is beszámolni. Persze lesz majd nem sokára, meg fog jelenni a titkárságunk részéről egy összefoglalás a tárgyalások jelenlegi állásával kapcsolatban. Ez majd rámutat arra is, hogy melyek azok a tárgyalásaink, amelyek esetében a parlament egyetértésére is szükségünk lesz már. Hogyan is látjuk mi a parlament jövőbeli szerepét az új Lisszaboni szerződéshez kapcsolódó eljárás jog alapján? Először talán azzal kezdeném, hogy Létezik egy keretmegállapodás, 19-es cikk, ha jól emlékszem, rendelkezik arról, hogy az önök szakbizottságát rendszeresen tájékoztatjuk a tárgyalások menetéről, főként az Egyesült Államokról, illetve Kanadával folytatott tárgyalásokról, természetesen fenntartva a titkosság, a tárgyalások titkosságára vonatkozó jogokat a 2005-ös keretmegállapodás egy kicsikét már előrevetítette a Lisszaboni szerződésben foglaltakat, amelynek következtében a parlament végül is jogalkotási szerephez jut megerősített formában ezen a területen is. Hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy az önök szakbizottságának tagjai is részt vegyenek missziókban, például az Egyesült Államokban. Körülbelül két hét múlva lesz például egy ilyen utazás. szerettem volna rámutatni arra, hogy a tárgyalások során milyen kényes egyensúlyt szeretnénk a piacok nyitása, valamint a jogi háttér konvergenciája között kialakítani. Ez nagyon fontos, és fontos az is, hogy az Európai Parlament is ezt kívánta egy 2006. január